a regionális politikáról szóló közös vitára. Vă salut cu drag pe raportări, domnul Petru Konstantin Luhan. Üdvözlöm Konstantin Luhan jelentéstevőt és Ramona Nikol Manescu asszonyt. Átadom önöknek a szót. Először Luhán képviselő, képviselőnek négy perce van a képviselőnek. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a e, jelentésben a kérdésben feltett, a címben e, feltett kérdésre próbálunk e, válaszolni a versenyképességnek valóban feltétele-e a területi társadalmi gazdasági kohézió. Azt tapasztaljuk, hogy a 271 régió között nagy a különbség, hogyha 334 százaléka az EU átlagnak EU GDP átlagának a legfejlettebb területeken, de csak 25% az átlagnak a legfejletlenebb területeken, ez azt jelenti, hogy 11 a 13-hoz a különbség. Lassabb a fejlődés, mint nemzetközi vetélytársainké a 2020-as stratégia kimondja, hogy a stratégiai területeket fejleszteni kell, és az EU-n kívülre kell tekinteni. Európának most nehéz a feladata. Nem csak válság van, hanem más nagy kihívások is. Például a globalizációhoz való igazodás, a demográfiai változás, klímaváltozás, és energiabiztonság. A kohéziós politika szerepe a 2020-as stratégiában vitathatatlan. Úgy gondolom, hogy a jövendő stratégiához is kellene már alkalmazkodnunk, és független politikát kell folytatnunk a szinergiát növelni kell a kutatás, fejlesztés, innováció között egyrészt, a kohéziós programok között másrészt. Támogatni kell a nagyívű, nagy léptékű programokat, hiszen ezek hozzák a ö, munkahelyeket, ö, ezek hozzák a növekedést külön fontosságot kell ö, tulajdonítani az infrastruktúrális beruházásoknak. Ö, a, az informatikai, szociális, oktatási, kutatás, fejlesztési beruházásokra. Mindez a ö, beruházás lehetővé teszi, hogy az európai polgárok hozzáférjenek a lehetőségekhez a e, helyi és regionális lehetőségeket az illető zónák specifikus tulajdonságai határozzák meg. Minél inkább arra kell törekedni, hogy hozzáadott értéket e, hozzanak létre, így az európai alapok felhasználása hatékonyabb lehet a gazdasági verseny mellett ne feledkezzünk meg a kis és középvállalatokról. Ezek hozzá kell férjenek az európai alapokhoz és a különböző finanszírozási lehetőségekhez a kohéziós politika ö, sikerre. Azért is szükséges, hogy a gazdasági növekedés ö, tudjuk ö, támogatni. Egyszerűsíteni ö, kell az európai alapok felhasználását, és rugalmasságot kell biztosítani ezen alapoknak. A GDP továbbra is legyen a fő kritérium a támogathatóság megítélésekor szükséges konkrét javaslat a bizottság részéről azzal kapcsolatban, hogy a PPP eh, hogyan eh, alakuljon. Akkor lettünk nemzetközi szinten versenyképesek, hogyha a kohéziós eszközök egy részét eh, arra használjuk fel, hogy nemzetközi szinten vezetők legyünk, ott, ahol már jó helyzetben vagyunk, ott, ahol reális lehetőség van arra, hogy világvezetők legyünk. Kedves kollégák, hogyha a stratégiai ágazatokba ruházunk be, akkor tudjuk az Európai Unió versenyképességét biztosítani. Nem, domnule deputát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársam. Most pedig megadom a szót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 a válság arra utalt, azt megmutatta, hogy a helyi és területi önkormányzatoknak össze kell működniük a közös stratégiák érdekében. Azért is, mert a közös jogalkotás 70%-át a területi önkormányzatoknak kell végrehajtaniuk. A közösségi politikának nagyon nagy szerepe van a kohéziós politikában. A helyi és területi önkormányzatok már a jogszabályalkotás, jogszabályalkotást megelőző fázisban be kell, hogy kapcsolódjanak a jogszabályalkotásba, a döntéshozásba. Az Európai Bizottság és a tagállamok bizonyos kérdésekben rendkívül fontos felelősséget viselnek. A gyakorlat megmutatja azt, hogy a regionális politikát integráltan kell megközelíteni, hiszen ez hatékonyabb a célok megköz- meg elérése szempontjából közös definícióra van szükség, ami a partnerség kifejezést illeti. Az Európai Bizottságtól azt kértük, hogy dolgozzon ki egy ilyen definíciót, hogy megvalósuljon a helyi és területi önkormányzatok, önkormányzatokkal az együttműködés. Az önkormányzatokra támaszkodva sokkal könnyebb és jobb megvalósítani azokat a, szere, azokat a feladatokat, amelyekkel rendelkeznek az önkormányzatok az európai programok tekintetében a vidéki, a városi fejlődés szempontjából. Általános elv az az európai kohézió kérdése, és ezért szeretném kihangsúlyozni azt, hogy mennyire hasznos ez a folyamat. A tervezés következő szintjén közös intézkedéseket kívánunk kidolgozni, amelyek minden tagállamra kötelezőek. Azért, hogy további feltételeket, hogy megteremtsük az előfeltételeket, és minden finanszírozás előtt álló akadályt leépítsünk. És nagyon fontosnak tartjuk a célzott munkát. Az Európai Bizottságnak a helyi és területi önkormányzatokat jobban kell támogatnia. Emellett nemzeti szintű, a nemzeti szintű fellépést is. A programok alkalmazása és megvalósítása terén sikerülhet így a hibákat kiküszöbölni a közbeszerzések terén. A túlzott ellenőrzést meg kell szüntetni. Az Európai Bizottságtól azt kértük, hogy dolgozzanak ki irányelveket a standard pénzügyi ellenőrzések terén. Emellett a magánvállalkozásoknak az európai együttműködésben való részvételét is lehetővé kell tenni. Emellett a kis és középvállalkozásokhoz kell fordulnunk. Nagyon jó volt az együttműködés az Európai Bizottság tagjaival. Nagyon eh, kooperatívak voltak eh, a program eszközeivel kapcsolatban. És így az Európai Bizottság is magáénak érzi a javaslatot. És most Johannes Hahn biztos úrnak adom meg a szót, Isten hozta, kérem szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, kifejezetten Luhán úrnak is szeretnék köszönetet mondani. Szeretném megköszönni ezt a jelentést, ami nagyon konstruktív volt, és nagyon pozitívan állt a regionális politikával szemben, és nagyon jó időben érkezett ez a jelentés, hiszen ismerjük, hogy milyen vita van azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a jövőbeli regionális politika tekintettel a kohéziós fórumra is, amelyet majd januárban fogunk megtartani, illetve február elején. Nagyon fontos az, hogy a regionális politikát egyfajta befektetési politikának tekintsük, hiszen befektetünk az emberekbe, a régiókba, és az európaiakért tesszük ezt. Egy olyan területen történik ez, mint, mint az innováció, illetve a regionális politika, és ezek a mostani pénzügyi periódusban már 86 milliárd euróval vannak ellátva, és ezek pontosan a kis és középvállalkozásoknak segítenek abban, hogy a termelési módszerek, a szolgáltatások lehetőségét javítani lehessen. De ugyanakkor, és igazuk van mindkettőknek abban, hogy javítani kell a jövőben ezt a stratégiát, az ellenőrzéseket is javítani kell, annak érdekében, hogy a korrekt pénzügyi támogatás megvalósuljon, és ennek is sokkal inkább középpontba kell kerülnie. Mindig is azt mondom, hogy fókuszálni kell néhány fontos prioritásra, mert a 2020-as stratégiában szögeztek le, és rugalmasságra van szükség a végrehajtás kapcsán az európai régiókban, és ez nem ellentétes a céljainkkal. Nagyon fontos a koordináció, ez a központi kérdés számunkra, és meg kell nézni, hogy mi a feladatunk. A feladatunk az, hogy hogyan lehet még jobban erősíteni az emberek jólétét, és hogyan lehet perspektívát adni a különböző régiókban élő embereknek. Ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy még jobban erősítsük az európai kohéziót. Ez az összefüggés nagyon fontos, és a célja a következő programozási periódusnak az az, hogy a város szerepét még jobban kiemeljük, hiszen az európaiak 70%-a városi struktúrában lakik. De ezzel összefüggésben fontos az is, hogy a város-vidék kapcsolatot ne veszítsük szem elől. Itt a többi alappal együtt igyekszünk javítani a munkán, és megpróbáljuk megelőzni azt, hogy átfedések jöjjenek létre. Sokat beszéltünk már a, az olyan területekről, amelyek földrajzi sajátossággal rendelkeznek, és ezzel a témával még gyakrabban fogunk találkozni majd. De ugyanilyen fontos a demográfiai fejlődés is Európában, hiszen nagyon súlyos népesség csökkenéssel lát, szembesülhetünk, a városi területek egyre inkább vonzóbbá válnak, tehát eh, az azt jelenti, hogy sok ember lesz kis helyen, és bizonyos helyeken pedig a népesség csökkenése tapasztalható. Új, illetve a régi infrastruktúrába is be kell fektetni, és ezzel hozzájárult járulni ahhoz, hogy a növekedést megfelelően biztosítsuk. Fontos az is, hogy beszéltek a partnerség kérdéséről, ez Manescu asszony jelentésében fordul elő. Nagyon fontos a többszintű kormányzás kifejlesztése, de pontosan itt az Európai Parlamentben szeretném elmondani azt, hogy az is fontos, hogy azok a, hogy a régiókkal együtt a helyi szintet is benyom, be, bevonjuk. Úgy gondolom, hogy a helyi képviselők sem szeretik azt, hogyha nem vonják be őket a regionális szintet, a regionális szint képviselői sem szeretik azt, hogyha nem vonják őket be a nemzeti szint döntéseibe. Természetesen van egy alkotmányos keretünk minden egyes tagállamban, amely figyelembe kell vennünk, és ezt megfelelően kell kezelnünk, de mindenképpen azt szeretnénk, hogyha minden szinten, minden szerepvállalót, minden NGO-t be lehetne vonni a mi fejlesztési programjainkba. A pénzügyi ellenőrzés kérdéséről talán majd a lezáró megjegyzéseimben fogok szólni, hiszen látom, hogy már túlléptem a rám kiszabott időkeretet, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani. Köszönöm, biztos úr. Most Rátérünk a frakciók nevében felszólaló képviselőkre. Két percre először Josip Matula kap szót a néppárt képviseletében. Domnule președinte, domnule comisar, politica de coeziune este una dintre cele mai importante. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A kohéziós politika az Európai Unió egyik legfontosabb és legsikeresebb politikája. A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi a területek kohéziót, illetve a területi részvételt is lehetővé teszi a kohéziós politikában, és ezáltal jobb eredményeket lehet elérni a különböző szinteken. A következő időszakban is erre kell koncentrálnunk, és a tervezés, illetve a politikák kidolgozása kapcsán is erre kell helyezni a hangsúlyt, főleg az EU 2020-as stratégiáját illetően. Manescu képviselő hangsúlyozza helyi és területi képviselő testületek, hatóságok munkáját a kohéziós politika kapcsán. A jelentés azt is megmutatja, hogy a többszintű kormányzás a horizontális szintre és ki kell, hogy terjedjen, és ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy sikerüljön ki fejleszteni a regionális fejlesztést. Természetesen figyelembe kell venni a nemzeti, illetve regionális irányítás sajátosságait is. Az irányítási kapacitásokat erősíteni kell, de pénzügyi eszközeket is aktualizálni kell. A régiók szerepe, illetve a helyi testületek szerepét növelni kell, regionális partnerségekre van szükség, figyelembe véve a városi, illetve vidékfejlesztést is, hiszen csak így lehet helyreállítani az egyensúlyt a különböző régiók között. Mindemellett egy közös fejlesztési potenciált is létre lehet így hozni, és így lehet a helyi sajátoságokat megőrizni. Ehhez átláthatóbb eljárásokra van szükség, amely a különböző eljárásokat decentralizálja. Ez a decentralizáció még nem igazán alakult ki minden egyes tagállamban, és ezért eredményekre kell koncentrálnunk. Mindkét jelentés készítőnek szeretnék gratulálni a jelentéseiket, hiszen ezzel erősítik az európai politikát. Gracias, kolléga. Y nombre de los socialistas. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében két percre most Kirilló úrnak adom meg a szót. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd gratuláljak először is kollégáimnak, Luán úrnak és Menyeszko asszonynak a kiváló munkájukért. Egyetértek azzal, hogy a kohéziós politika szerepe nagyon jelentős az európai régiók versenyképessége szempontjából. És erről a politikáról, ennek az eredményeiről beszélünk. Megfelelő erőforrásokat szeretnénk látni. Nem kevesebb pénzt a kohéziós politikára, legalább annyit, mint amennyi a mostani időszakban rendelkezésre áll. Azt sem szeretnénk, hogyha a kedvezményezettek vállára további terheket helyeznénk. A kohéziós politika jövője attól a döntéstől függ, amelyet mi együtt hozunk meg. Az Európai Bizottságnak ettől függetlenül nagyon fontos szerepe van, hiszen javaslatot nyújt be, és itt, Hán úr, önre támaszkodunk. A javaslatok közül néhány, mint amelyeket ön is megtelt, hogy milyen előfeltételei legyenek ahhoz, hogy a tagállamokban pénzügyi támogatást lehessen nyújtani, még tisztázást igényelnek. Minden egyes régió esetében, amely támogatást igényel, nem szabadna a helyzetet nehezítenünk. Nem szabad, hogy a régiók szenvedjék meg a kormányok nem hatékony munkáját. És itt egyetértek önnel biztos úr, hogy fontos ezeket a szinteket is részletesen kidolgozni. Éppen ezért fontos, hogy az összetett szabályozást ne váltsuk ki bonyolult feltételekkel, mert így mégiscsak a kedvezményezettek életét nehezítjük. A kohéziós politika eredményeire tekintettel tegyük lehetővé azt, hogy a régiók aktívan részt vegyenek ebben a munkában. Hadd érezzék sajátjukénak ezt a folyamatot, adjunk nekik megfelelő erőforrásokat, és gondoskodjunk arról is, hogy ezeket az erőforrásokat a régiók hatékonyan használják fel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig a liberális frakció nevében Menner úr kapja meg az ott két, Menner asszony két percre. Ön jeszen, aluxi halóan kétte. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőknek, hiszen ez a két jelentés alapvetően fontos a kohéziós politika jövője szempontjából. Az, hogyha megfelelően működik az európai kohéziós politika nagyon, az nagyon fontos lehet annak szempontjából, hogy versenyképesek legyünk globális szinten. Mindig is azt mondják, hogy a regionális politika egy befektetési politika, és ennek valóban így kell lennie a jövőben. A kohéziós politikával meg tudunk felelni az EU 2020-as stratégiájának, el tudjuk érni a stratégiai célokat. Hogyha azt szeretnénk, hogyha az innováció és a kutatás javuljon, akkor figyelembe kell vennünk a kohéziós politikát eh, is. Szélesebb körű aspektust kell látnunk. A kohéziós politika nem csak a szolidaritásról szól, természetesen erről is, de már most a kohéziós politikával finanszírozhatunk az innovációs kutatás területén, és ezért eh, fontos az, hogy a jövőbeli periódusban sokkal több eszköz álljon rendelkezésre a kohéziós politika számára. Az ötödik kohéziós jelentésben egyértelműen beszélnek arról, hogy eredményorientáltan kell fellépnünk. Manescu asszony, az ön jelentése egy kulcsfontosságú kérdésére koncentrál a kohéziós politikának, vagyis arra, és hogyan tudunk minden szinten egy jó politikát létrehozni. Voltak kellemetlen eredményeink, például a végrehajtási idő túlépése, a kohéziós politikának a kohéziós politikát komolyan kell vennünk, és ezért úgy gondolom, hogy a Manászkó jelentés nagyon jó. Köszönöm szépen, Manner asszony. Most pedig a Zöldek frakció nevében másfél percre megadom a szót Beszed úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A hozzászólásomban Luan úr jelentésére szeretnék reagálni. Egyetértünk Luan úrban, Luan úrral legalábbis egy kérdésben, a kohéziós és regionális politika kulcsfontosságú szerepet játszik Európában a gazdasági fejlődésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, a szociális harmónia kialakításában, illetve egy hatékony gazdasági helyzet kialakításában, azaz a versenyképesség növelésében. Szeretnék köszönetet mondani Luan úrnak azért, hogy módosító javaslataink egy részét bevette a jelentésbe és ezzel fenntartható gazdasági növekedést irányoz elő, a széndiokszid kibocsátás csökkentésével, a környezet tiszteletben tartásával. Azonban nem tudjuk megszavazni ezt a jelentést azért, mert a kohéziós politika ebben a jelentésben kialakított elképzelése, illetve a versenyképesség tekintetében a jelentés túlságosan szűk látókörű. Ezért két fenntartást szeretnénk bejelenteni. A jelentéstevő csak mennyiségi rezsimekre épül, és az infrastruktúrát emeli ki, mint növekedési motort. Ez egy nagyon fontos kritérium, megfelelően, megfelelően kell ezt igazítani a jelenlegi helyzethez. 246 operatív program működik, regionális és kohéziós kutatási program, ezeket üdvözöljük. Valóban nagyon fontos a kutatás, azonban tudni kell azt is, hogy milyenek a tartalma. A második fenntartásunk a jelentéstevő nem nevez meg konkrét célkitűzéseket. Elnök félbeszabítja a hozzászólót. Elnézést, nem vettem észre, hogy kiszaladtam az időből. Tehát nincsenek egyértelmű célkitűzések a jelentésben, és ezért nem felelhetünk meg az általunk felvázolt kihívásoknak, azaz a zöld New Deal-nek, amely Európát, illetve a, aznak régióit előre viheti. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Zilbró urat nem látom itt az ülésteremben az ICR frakciójától. Akkor lépjünk tovább, Angurakis úr következik a GUE nevében másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentések ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkoznak, az Európai Unió fejlődésével. Igazából nem gondolom, hogy eredeti Európai Uniós kohéziós politikát alakíthatunk ki, hogyha nem foglalkozunk az emberekkel, az állampolgárokkal. Az Európai Uniónak két kérdéssel kell foglalkoznia, az egyik az eltérő fejlettség a kapitalizmus miatt, tehát az egyensúly hiánya, másodszorban pedig a szociális kiadásokat nem azokra szánták, akik leginkább rászorulnak, hanem inkább még több pénzt hozott ez a bankárok zsebébe. Ezért a válság fényében azt mondhatjuk, hogy ez nem a megfelelő megközelítés, nagyobb fokú szociális szolidaritásra van szükség. Tehát nem csak versenyképességről, nem csak a tőke versenyképességéről van szó. Hiszen, hogyha a jövő kohéziós politikájára tekintünk, akkor azt látjuk, hogy csak a nagy cégek, a nagy üzleti vállalkozások érdekeit veszik figyelembe, és így nem lehet az EU 2020-as politikáját megvalósítani. Oda kell figyelni a sebezhetőbb szociális rétegekre. Figyelembe kell venni azt, hogy megfelelő egészségügyi szolgáltatásra, oktatásra és egyéb szolgáltatásokra van szükség. Ezt a szükségletet föl kell ismerni a mai napon. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az ERT nevében Coleman úr kapja meg a szót. Mr. President. I'm speaking tonight because... Köszönöm szépen, elnök úr. Én azért vagyok most itt, mert Pafton úr, akit helyettesítek, rosszul van, úgyhogy én mondom el, amit ő szeretett volna. Tudjuk, hogy a regionális alapok képezik az EU költségvetésének legnagyobb részét. A britek több évtizeden keresztül fizették a projektek árát az Európai Unióban, miközben a brit adófizetők ennek semmi előnyét nem élvezték. Nemrégiben brit újságírók kiderítették, hogy az Európai Unió regionális alapjainak segítségével fegyverkereskedő cégeket támogatnak Kelet-Európában, sőt, vannak olyan projektek, amelyek több millió eurót kapnak, és ezek a leggazdagabb társaságok, ezeknek valóban szüksége van Európai Uniós támogatásra? Hát elnök úr, ez a rengeteg csalás, ami ebben a költségvetési borítékban úgymond történik, azt hiszem elfogadhatatlan. Úgyhogy én azt kérem, hogy vonják vissza a finanszírozást, otthon van erre a pénzre szükségünk annak érdekében, hogy az EU-t vezethessük. Köszönöm. A függetlenek nevében most pedig Szegedi úr következik másfél percre. Képviselőtársaim!

akár a kárpát medencei magyarság számára egy új időszámtás is kezdődhet. köszönöm szépen a figyelmüket. most pedig ezzel lezárjuk a politikai frakciók felszólalóit, most pedig az egyéni felszólalók következnek. Olbricht úr két percre. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Niewiele polityk europejskich wzbudza tak... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kevés olyan európai politika van, amely olyan sok port kavarna, mint a regionális politika. A kohéziós politikát szocialista politikának nézik, szocialista politikának tartják egyesek, mások kapitalista politikának. Vannak, akik azt gondolják, hogy igazságos, vannak, akik azt gondolják, hogy nem az mindenképpen vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy egyensúlyt hoz létre, vannak olyanok, akik ennek az ellenkezőjét tartják igaznak. Tehát nagyon sok az ellentmondás ebben a politikában. Célja a nagyobb fokú kohézió kialakítása, a jobb társadalmi igazság kialakítása, illetve egy egyenlő esélyek kialakítása a versenyképesség területén, ezért véleményem szerint nincs ellentmondás ebben a politikában, és ez egyértelműen megfogalmazódik a jelentésben is. Vannak erre vonatkozó részek a jelentésben is, amelyek a jövőbeli kohéziós politikát megfelelő irányba viszik. A partnerségre nagy hangsúlyt fektet a jelentés. Biztos úr, azt kérem öntől, gondolkozzanál azon, hogy a fejlődési ágazatba egy feltételt, a fejlődési szerződésekbe egy feltételt vegyen be, mielőtt az állampolgárok aláírnák ezt a szerződést, megfelelően együtt kell működniük a helyi szervezetekkel, illetve az önkormányzatokkal tehát ez kell, hogy legyen a feltétel. Ez biztosítaná a helyi szintű partnerséget, az együttműködést, és ezért az Európai, így az Európai Bizottság a tagállamokra helyezhetné a felelősséget. Köszönöm. Az minutos el señor Stavrakakis. Két percre Stavrakakis úr kap szót. Vagy kire proedre, kire Pitropi, kire Pitropi, Köszönöm szépen, kedves kollégák, tisztelt biztos úr. Először is szeretnék Manászko asszonynak gratulálni szeretném megköszönni a jó együttműködést. Mindig kész volt arra, hogy figyelembe vegye a kollégák javaslatait. Most nézzük a jelentés tartalmát. Nem kétséges az, hogy a jó irányítás azt jelenti, hogy eh, az a feltétele lehet bármilyen másfajta politikának. A jó politika azt jelenti, hogy közösen lépünk fel, és minden hatóságot, minden szinten bevonunk a politika kialakításába. Jó irányítás azt jelenti, hogy több szintje van az irányításnak. Ennek során a következőt szeretném hangsúlyozni. Hogyha megnézzük azt, hogy európai szinten hogyan alakul a kohéziós politika, és láthatjuk az ötödik kohéziós jelentést is, azt láthatjuk, hogy a többszintű irányítás horizontálisan és vertikálisan is döntő szerepet játszhat abban, hogy fenntarthatóak legyenek a politikák, illetve a kezdeményezések. Szerintem is egyszerűsíteni kellene a rendeletet. Az Európai Bizottságnak a lokális hatóságokat be kell vonnia ahhoz, hogy a hitelek javítását, hitelek felvételét javítani lehessen. Az Európai Bizottságnak vannak adatai arról, hogy milyen mértékben használják fel a különböző programokat. A jelentésben arról is szó van, hogy technikai és segítségnyújtásra is szükség van a bizottság részére. Az Európai Bizottság kezdeményezéseit javítani kell, és így lehet az irányítási kapacitást javítani helyi szinten. Végezetül szükség van arra, hogy a strukturális alapok szabályait harmonizáljuk, mert ez hozzájárulhat az egyszerűsítéshez, a jó irányításhoz és jó kezeléshez. Köszönöm szépen, most pedig két percre Jusmenova asszonyi a szó. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Egy pár nappal ezelőtt a bizottság elfogadott egy cselekvési tervet a Duna stratégiát. Luhan jelentés kapcsán ezt, ezt az eseményt is föl kell említeni, illetve ennek a prizmáján keresztül kell tekinteni, hiszen európai dimenziókat vázol illetve regionális kérdéseket vet föl. Ebben a jelentésben fölmerül a kérdés, illetve hangsúlyozódik az, hogy a, a kohéziós politika rendkívül fontos az Európai Unió versenyképessége szempontjából. A Duna régió nagyon fontos szerepet játszik ebben, ugyanúgy, mint a Balti-tengeri stratégia, illetve egyéb fontos regionális stratégiák. Ezek az intézkedések mind a versenyképességet emelik, és ezért rendkívül fontosak. A jelentéstevő megemlíti például azt, hogy szorosabb kapcsolatot kell ápolni más területekkel a kohéziós politika keretében. Ez rendkívül fontos. Megjelenik már a Duna stratégiában is ez a kérdés a régiók esetében mélyrehatóbb szakpolitikát kell kialakítani, és segíteni kell őket a felzárkózásban. Úgy érzem, hogy a jelentés remekül veti össze a szakpolitika különböző vetületeit, és úgy érzem, hogy nagyon fontos politikáról van szó, amely meghatározó lesz a Európa jövőjét illetően. Köszönöm. Gracias, señora Köszönöm szépen, Hughes asszony, most pedig másfél percre Schröter úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentés készítőnek. Köszönöm eh, a jó irányításról szóló jelentés eh, készítőinek, köszönöm a jó együttműködést, gratulálok ehhez a kitűnő jelentéshez, hiszen ez egy jelentés, ami megmutatja azt a bizottságnak, hogy minek kellene történnie az elkövetkező időben, főként a partnerség elvén belül. Megmondja azt is, hogy kinek kell lennie, kit kell bevonni helyi és regionális szinten, a civil szervezeteket, a szociális partnereket is be kell vonni az értékelésbe és a végrehajtásba. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak kötelezettségük van arra, hogy igazi partnerséget alakítsanak ki a partnereket lehetővé kell tenni arra, hogy egy szinten tudjanak beszélni. Tréningekre, pénzügyi támogatásra van szükség, hiszen csak itt tudnak majd a partnerek kihatással lenni a programok kialakítására. A bizottság eddig nem igazán volt szerepvállaló, ez vonatkozik a jelenlegi periódusra is, illetve a javaslatokra is. Egyetértek az, amit Olbricht is mondott, hogyha lesz egy ilyen befektetés, együttműködési szerződés, ez csak akkor lesz eh, lehetséges, hogyha tényleg partnerség alakul ki, és hogyha a partnerek egyenrangúak, mert különben megvan a veszélye annak, hogy eh, a régiók Európájából a tagállamok Európájává válunk, és nem ez a célunk. A mi célunk a regionális fejlődés, illetve az, hogy a helyi regionális szintet, a szociális partnereket, és a civil szervezeteket bevonjuk. Egy perc, 30 másodpercre Ferejre a kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a vita nagyon időszerű. Gazdasági válságot élünk, és a régiók igen aggasztó helyzetben vannak az egyes országok és egyes régiók között is nagy a különbség, de egy, egyes adott országok régiói között nagy a különbség, tehát ezért még nagyobb szüksége van a kohéziós politikára. A kohéziós politika nem önmagában nézhetik, hanem más politikákkal együtt. De természetesen nagyon fontos az, hogy a politikai helyzet és a makroökonomiai keretek befolyással vannak a kohéziós politikára. De gondoljunk itt a munkások jogaira, a közszolgáltatásokra, a szociális befektetésekre, ezek mind-mind kihatnak a kohéziós politikára, a gazdaság és monetáris politika tehát befolyással van ennek a végrehajtására. Küzdenünk kell a szegénység ellen, a és sajnos azt látjuk, hogy minden nap eltávolodnak tőlünk ezek a célkitűzések, amelyeket a kohéziós politikán belül megfogalmaztunk. Sajnos nem sikerült elérni, hogy a belső piacon belül kialakult különbségeket megszüntessük. Nagyon különböző fejlődési utat követtek az egyes tagállamok. A kohéziós alapok összege nem volt megfelelő, és nem tudja ellentételezni az eltérő makroekonomikai politikákat. Tehát valós konvergenciát kiválunk látni, és ki kell javítani ezért a, politi- a kohéziós politika célkitűzéseit és forrásait. Tehát próbáljunk lehetőségeket, produktív, produktív lehetőségeket találni minden egyes tagállam számára. Ezek nagyon fontosak, fontos, hogy meglegyenek az erőforrások, a környezetvédelem, a munkahelyteremtés, meg kell erősíteni a szociális védelmet és a közszolgálatokat. Ezek olyan elemek, amelyek stratégiai elemek, enélkül nem lehet társadalmi, szociális kohézióra jutni. Köszönöm szépen, egy percre Scotta képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Gratulálunk Manescu asszony jelentéséhez. A többszintű irányítás fontos szerepet játszik a kohéziós politikákban. Ebben az ágban, az adban a többszintű megközelítés, amely az együttműködésre épít, és a felelősség megosztására különböző szinten, a gyakorlatban is beválik a regionális alapok felhasználásában. Az új kezdeményezésekkel tehát a helyi önkormányzatokat is bevonják a munkába, így nagyobb lesz az ösztönzés. Az együttműködés eredményeképpen hatékonyan lehet végrehajtani a programokat. A partnerséget garantálni kell, méghozzá dialógusban kell, hogy részt vegyenek az érintett felek. A projektek végrehajtása átlátható kell legyen, és a valóságot kell, hogy figyelemben vegye. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy a résztvevők megfelelő képzést kapjanak. Tehát a nemzeti szint alatt a projektekben résztvevők megfelelő tájékoztatást kapjanak, gondolok itt az Erasmus programra és másokra, e, ezeket a programokat pedig a bizottságnak megfelelően kell finanszíroznia. A jó gyakorlatok cseréje is időszerű, azért, hogy az alapok felhasználása hatékonyabb legyen, a kohéziós alapok felhasználása. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, két percre, most pedig Zeller úr következik. Ja, vielen Herr Präsident, verehrte... tisztelt eh, elnök úr. Hát sajnos a regionális politika a napirend végére került, pedig eh, sokkal fontosabb ez a politika, mint ahogy a napirendi helye ezt mutatnák. Én eh, hálás vagyok ezért a jelentésért hiszen ez bemutatja azt, hogy mely politika területe volt a legsikeresebb Európában, a kohéziós politika volt ez, és ezt tovább kell folytatni. Többszintű irányításra van szükség. A kohéziós politika az, amelyel az állampolgárok láttóvá válnak, különböző projekteket lehet az innováció, kutatás részére végrehajtani, lehet növelni a foglalkoztatást a régiókban. Az aktuális viták során az Európai Unió jövőjéről úgy gondolom, hogy beszélnünk kell arról, hogy az Európai Uniónak mire is van szüksége ahhoz, hogy a belső kohéziót meg lehessen valósítani, és hogyan lehet gazdasági, politikai szempontból is elérni ezt. A globális kihívásokkal szembe kell nézni, egyre nagyobb a verseny, és ezért több Európára van szükségünk. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politika nagyon sokat segíthet ezen kihívások leküzdésében. A kohéziós politika az, amely előre viheti Európát, lehetőséget ad az államnak arra, hogy erősödjenek, a gyengébbeknek pedig megadja lehetőséget arra, hogy felzárkózzanak az erősebbekhez. Szerintem meg kell hagyni az eddigi célstruktúráját a kohéziós politikának, de szerintem erősebb kondíciókra, több ö, támogatásra van szükség, például a közlekedési vagy az energiaszektorban, a kutatásfejlesztés kapcsán. Az ötödik kohéziós jelentésben leírt út szerintem szükséges, egy közös stratégiai keretbe kell fűzni az alapokat, partnerségre van szükség a tagállamok, illetve a regionális képviselők között. Ehhez tartozik az is, hogy a helyi és regionális hatóságokat a lehető leghamarabb be kell vonni ebbe a folyamatba, megszakítja az elnök Celler urat, és a többszintű kormányzást támogatni kell. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy tegyek még egy megjegyzést Kolmen kollégának, aki sajnos már elment a teremből. Szeretnék arra utalni, hogy az Európai Unió önkéntes össze önkézesen kapcsolnak itt össze a tagállamok. Úgy gondolom, hogy a skót, a velszi és észak-angol államok nem szeretnék azt, amiről a kormány úr beszélt. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig eh, nem látom Gallagher urat a terembe, ezért megadom a szót Mazzoni eh, úrnak két percre. Presidente, kollége, kollégi. Elnök úr, kedves kollégák, a bizottság képviselői! a 2020-as stratégia alapjairól beszélünk, egy innovatív, intelligens stratégiáról van szó, amely segít abban, hogy a globális kihívásoknak megfeleljünk. A versenyképességet csak akkor lehet létrehozni, hogyha az Európai Unión belül uniformitást hozunk létre. A kohéziós politika és a három eh, része az elnök úr félbeszakítja a felszólalót, túl gyorsan olvassa a beszédét, nem lehet ekkora sebesség mellett tolmácsolni. Mert egyébként nem tudják követni a tolmácsok, ha nem lassít le. Köszönöm, mondja az előadó, lassítok, elnök úr. Tehát a kohéziós alap és a strukturális alapok azok, amelyekre a figyelmünket összpontosítani kell. Nem gondolhatjuk azt, hogy itt a pénzügyi válságra reagálva csökkentéseket hajthatunk végre. Éppen ellenkezőleg emelni kell az összegeket, és javítani kell az ellátást a célok erelése érdekében. Az Európai Bizottság a regionális fejlesztés érdekében Luanóral egyetemben kiemeli ezeket a célkitűzéseket, és korrekciókat javasol a következő programozási időszakra azt mondják, hogy Európa csak akkor lehet versenyképes, hogyha sikerül a teritoriális különbségeket eh, legyőzni az egyes régió között. Én megköszönöm Luan úrnak ezt, és azt is, hogy az én módosító indítványomat beépítette a szövegben, tehát hogy előnyös fiskális eh, feltételeket teremtsünk a parlament állásfoglalásában, amelyről 2006. februárjában szavaztunk, már szerepeltek ezek a feltételek 5 éves időtartamra vonatkozóan, és ezek a kohéziós politika végrehajtására vonatkoztak, illetve módosítására, hiszen nem elég az ellenőrzés, túl bonyolultak a szabályok, és nincs elég monitoring. Én, mi már akkor is változtatásokat javasoltunk. Most ezek a változtatások szerepelnek a jelentésben, és így aztán a kohéziós politika segíti, hogy a gazdasági növekedés megvalósuljon az Európai Unióban, és a versenyképesség is javuljon. Ahogy Luan úr is hangsúlyozza, vertikális szinten is lépnünk kell, illetve a helyi hatóságokat be kell vonni, hogy aktívabb szerepet játszanak. Ezek alapvető elvek fel kell gyorsítani az eljárások egyszerűsítését, illetve a pénzözegekhez való hozzájutást. Az alapok használata pontosan ebben a nehéz időszakban fontos. A döntéshozatali rendszerbe be kell vonni az érintett régiókat, mert így tudjuk a fenntartható fejlődést garantálni, és a jelentés kiemel még két fontos célkitűzést. Az egyik az innováció, a másik pedig az infrastruktúrák. Azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon fontos, pontosan azért, mert lehetővé teszi mindannyiunk számára, hogy végre egy közös utat fogadjunk el, és hatékonyan lépjünk fel, amint az a jelentés címében is szerepel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök úr. Most pedig én a büróban a fordításért és tolmácsolásért vagyok felelős, és meg fogom kérni azt, hogy minden egyes képernyőn lehessen látni az a kis lámpa, ami nekem itt villog, és nekem jelzi ez a lámpácska azt, hogy a tolmácsok nem tudják követni az eredeti beszéd sebességét. Én mindig próbálom figyelmeztetni a hozzászólót, de azt hiszem, hogy sokkal jobb lenne, hogyha minden egyes képviselő a saját asztalán láthatná, hogy a beszédét nem tudják tolmácsolni a tolmácsok, meg túlságosan gyorsan beszél tanuljunk a ma esti eseményekből. Én ezt a kérést továbbítani fogom a szolgálatoknak, mert nem sok értelme van annak, hogy az én asztalomon villag ez a kis lámpa, és nem a hozzászóló látja, hogy a sebességet túl gyors. A felszólalónak kellene látni ezt természetesen az elnök mellett. Most pedig két percre Teseira úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Elnök úr, először is Luhán és Manescu kollégáknak szeretnék köszönetet mondani a kitűnő munkájukért. Mindkét jelentés nagy segítséget jelent a kohéziós politika vitájában. Sokkal korábban, sokkal jobban, mint korábban a területi, egy, a területi kohézió nagyon fontos az Európai Unió számára. Hogyha erősítjük a regionális dimenziót, csak akkor tudunk egy olyan Európát létrehozni, amely belsőleg összetartó, kifele pedig versenyképes. Három pontot engedjenek meg, hogy kiemeljek. Az egyik a decentralizáció, amely ahhoz vezet, hogy a helyi és regionális testületek sokkal inkább részt vesznek a jogalkotói munkában, és sokkal jobban hozzájárulnak a kohézióhoz. A helyi és regionális testületeket be kell vonni a jövőbe mutató döntéseket illetően is a strukturális alapok esetében. A regionális hatóságokat is be kell vonni a programokról szóló döntésekbe. Nagyon fontos ennek során a szubszidiaritás, és az is fontos, hogy sokkal egyszerűbb legyen a felépítése a 2013 utáni politikáknak. Ez nagyon fontos mind a gazdasági, pedig a kohéziós politika esetében. A nagy előnye a Lisszaboni szerződésnek az volt, hogy közelebb hozta Európát az állampolgárokhoz. Nem is azt kell tennünk, egyszerűbbé kell tennünk azt, hogy előléphessünk ezen a területen, és így sokkal jobban el lehet érni majd a területi kohéziót az Európai Unión belül, hiszen jelenleg míg nagy a szakadék a gazdag és a szegény régiók között. A nagyobb részvétel azt is jelenti, hogy nagyobb felelősséget vállalunk, és mindenkinek felelősséget kell vállalnia, hogy sokkal többet tehessünk, sokkal versenyképesebb legyen Európa. Köszönöm szépen, Winkler úr következik két percre. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, én is szeretnék a két jelentés készítőnek gratulálni a munkájához, és szeretnék főként eh, köszönet mondani Luhan úr jelentéséért, hiszen itt nagyon sok eh, örvendetes dolog van, még akkor is, hogyha az ötödik eh, kohéziós jelentésben mutatja a bizottság véleményét, de úgy gondolom, hogy Luhán úr véleménye jól tükrözi az Európai Parlament álláspontját. Szerintem jó az, hogy a kohézis potikát a jövőben az EU 2020-as stratégiájával kell összekötni, mégis az egyes régióknak a saját súlypontjaikat kell meghatározniuk. Nem minden régió egyforma, és, ne, és egy tagállam belül is lehetnek különböző régiók. Az, csak maximum két-három prioritást eh, írunk elő kényszerítve, akkor nem hagyunk sok játékteret a régiók számára. A régióknak is be kell fektetniük eh, az infrastruktúrába, az emberekbe, a saját prioritásaiknak megfelelően. Főként a demográfiai fejlődést kell figyelembe venni. A régiók igényeinek megfelelő regionális politikára van szükség, úgy vélem, hogy a parlamentnek egyértelműen ki kell fejtenie azt, hogy nem szabad a régiókat egy, gyengíteni a tagállamokkal szemben, a partnerséget kell elősegíteni Az EU-nak, az EU-ban ennek különböző szerepet szánnak, de szerintem figyelme kell venni a szubszidaritást is. A bizottság és a tagállam között figyelembe kell venni a különböző megállapodásokat, a kutatásokat illetően. Egyetértek a jelentéskészítővel akkor, amikor az EU és a belső és külső határainak nehézségeiről beszél. Úgy gondolom, hogy a hármas célnak túlságosan kevés e, súlyt adnak a régiók e, e, közötti együttműködés kapcsán még sok teendő van, például nálunk is Szászországban. Most pedig eh, Barbara Matera következik. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr. A szemövőszék adatait, hogyha megnézzük, a 2006-2008-as jelentésben az ellenőrzési rendszerekről, a kohéziós politika kapcsán, akkor azt látjuk, hogy ezek aggasztóak. Ugyanis ezek a rendszerek nem voltak elegendően hatékonyak, és 12%-os volt a hiba arány a 2006-ban folyósított összegek esetében, és 2008-ban pedig ugyanez az adat 11% volt. Ekkor a hiba arány esetében nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság megerősítse a felügyeleti funkciókat politikai szinten, illetve helyi regionális szinten. Dolgozzon ki útmutatást a magán és a közféra szereplőinek, és legyen képzés, amely arról szól, hogy hogyan kell a gyakorlatban az irányítást alkalmazni több szinten. Ezek hatékony intézkedések lehetnének, amelyek javítanák a regionális politika végrehajtását. A tagállamoknak is meg kell erősíteni a regionális és helyi szinteken az önkormányzatok szerepét, ez a Lisszaboni szerződésből is következik. Érdemes lenne a határokon átnyúló régiók együttműködését megerősíteni. Az Európai Unióban rengeteg a potenciál, amit ki lehetne használni a régiók együttműködéséből, rengeteget nyerhetnénk. Leginkább olyan szektorokról van itt szó, mint a mezőgazdaság, az idegenforgalom, az ipar és a környezetvédelmi politikák megragadom az alkalmat azt is, hogy mivel befejeztem időbe, hogy megköszönjem a tolmácsoknak, hogy mindig ilyen kedvesek velünk. Köszönöm szépen Matéra asszonynak, hogy betartotta az időt, és valóban Ön olyan sebességgel beszélt, hogy a tolmácsoknak sem volt problémájuk, akik egész egyszerűen néha nem bírják ezt a sebességet. Most lezárom a hozzászólásokat, az utolsó hozzászólón Kozlovszki úr, aki két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy rendkívül fontos jelentésről beszélünk. Üdvözlöm ezeket a jelentéseket, és gratulálok Luhan úrnak. A kohéziós politika kulcsfontosságú politikája kell, hogy legyen az Európai Uniónak, és a következő években még fontosabb szerepet kap majd. A horizontális politika a szektorális politikákat meghatározza, illetve hozzájárul a regiók versenyképességének növeléséhez, valamint a világpiacon való európai szerepléshez. A kohéziós politikának ezért rugalmas politikának kell lennie. A többszintű kormányzás hozzájárulhat ehhez a rugalmassághoz, illetve kiemelheti a regionális és nemzeti hatóságok szerepét. Olyan régióból érkezem, ahol 200 ezeren laknak, és ebben a régióban a kohéziós politikákat sikerül megvalósítani, centralizált, illetve decentralizált formában is, operatív programok keretében 2007-2013-as időszakra vonatkozóan. Ez a tapasztalat arra mutat, hogy a decentralizált működési forma a helyi potenciál kiaknázását teszi lehetővé, illetve pozitív változásokat hoz. Meggyőződésem, hogy Európai Uniós szinten kell meghatározni a célkitűzéseket, azonban ezek elérése során a szubszidiaritás elvét kell figyelembe venni, és a kohéziós politika keretében ennek regionális és helyi szinten kell megvalósulnia. Ezen kívül fontos az is, hogy a kiadásokat a célkitűzésekhez igazítsuk, illetve azokkal párosítsuk, valamint a munkahelyek teremtésére is odafigyeljünk. Elnök, köszönöm szépen és ezzel el is jutottunk a spontán felszólalásokhoz. Ahogyan önök is tudják, automatikusan elveszi, elveszük a mikrofont egy perc után. Elena Becescu az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Luan úrnak az elvégzett munkáért. Ez egy olyan jelentés, ami nagyon fontos Romániának is. Szerintem a 2020-as stratégia egy fenntartható fejlődési programot kell megteremtsen és támogasson. Ehhez pedig szükséges az, hogy hatékonyabban dolgozzunk a belső szinteken az Európai Unión belül, illetve az Európai Unión kívül is. Ez egy nagyon fontos szerep, amelyet a versenyképesség, a régiók versenyképességek növelésével tudunk beteljesíteni. A fejlesztési projektek finanszírozása nagyon fontos a tagállamaink számára. Románia elég sokat kap az alapokból most is, illetve 2013 után is. Most pedig Alves kollega kapja meg a szót. Sr. Presidente, Sr. Comissário, reconhecida que está a importância da política de coesão... Tisztelt elnök úr, kedves eh, biztos úr! A kohéziós politika fontossága a régiók növekedése jóléte szempontjából ismert, és ez is fontos, hogy a kiegyensúlyozott fejlődése a régióknak az nagyon fontos a belső piac számára. A kohéziós politika pedig fontos a 2020-as célok elérését illetően. A kohéziós politika által több munkahelyet lehet létrehozni, lehet növelni a közlekedési rendszerek hatékonyságát. Az Európai Bizottság a régiók ezen sikerét zászlójára tűzi, és azok az országok, amelyek a makrogazdasági feltételeket nem teljesítik, azokat pedig fenyegeti. Köszönöm szépen. Señor Alves, tiene a palabra ahora el señor Rubix. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievērst mūsu uzmanību Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen helyzet a kohézióval és a szociális helyzettel. Az állampolgárok nevében beszélhetek, de nem lehet azt mondanom jó szívvel, hogy mindent megfelelően ellenőr, ellenőrizzünk, hiszen láthatják, hogy nem ez történt. A lettek nagy része a szegénységi határ alatt 12%-a a népességnek kis nyugdíjból él. Amit a jelentésekben látok, azt nem tudom támogatni, mert nem látom azt, hogy a szociális ügyek nagy szerepet kapnának. Itt arról van szó, hogy tovább kell liberalizálni a piacokat, és nagyobb versenyképességet kell elérni. Köszönöm szépen, mondja ezzel, most pedig megadom a szót Jár úrnak. Köszönöm szépen. Négy megjegyzést szeretnék tenni. Csak akkor van értelme az Európai Uniónak az emberek számára, hogyha a területi különbözőségeket csökkenni lehet. Ezen kívül másodszorban a kohéziós politika nagyon fontos támogatási politika ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. Harmadik sorban kritizálják azt is, hogy, hogy, hogy legyen egy alternatíva, ha nincs alternatíva, akkor pedig hallgatnunk kellene. Negyed sorban én kelet-német vagyok, Németország ezt a politikát, a gazdasági fejlesztést előre vitte, de 2013 után is további támogatásra van szükségünk annak érdekében, hogy a jó úton maradhassunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Sean Kelly kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden csak azt akartam mondani, hogy a, egy híres ír amerikai politikus azt mondta, hogy minden politika helyben bonyolódik. Az Európai Unió fejlesztéséről ugyanezt lehet elmondani. Minden fejlődés regionális szinten zajlott és saját hazám sikerére szeretném itt felhívni a figyelmet, mióta az Európai Unióhoz csatlakoztunk, azt hiszem kiváló példa. Az átlag GDP-nek kevesebb, mint a fele volt nálunk, amikor 73-ban csatlakoztunk, és másfélszeresére nőtt ez. Persze most nehézségeket él át az ország, pénzügyi nehézségeket. Másodszorban azt is elmondanám, hogy ahogy előre haladunk, az egyik legfontosabb szempont az az, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, és a hangsúlyokat pedig az eredményekre, a hozadott értékre tegyük, és arra, hogy megpróbáljuk a bürokráciát és a szabályozást csökkenteni. Lehet nyomtatványokat töltögetni éjjel-nappal, de ha annak nincs hozadott értéke, akkor ez teljesen fölösleges. Tehát ha ezt megtesszük, akkor továbbra is eredményes lehet ez a politika. Köszönöm, felbeszakítja az elnök úr. Végül pedig a spontán hozzászólásokat Mikolási úr hozzászólásával fejezzük be. Gracias, señor presidente. A efektívne uplatňovanie politiky súdržnosti, ktoré... Köszönöm szépen, elnök úr. A kohéziós politikát decentralizálni kell, így lehet megerősíteni a helyi és regionális hatóságok felelősségét. Ők ismerik a legjobban az adott terület igényeit, a lakosság igényeit, és az a meggyőződésem, hogy a valódi partnerség megteremtése, megteremtéséhez szükséges az, hogy világosan megfogalmazzuk ezt a partnerségi elvet, és hatékonyabban bevonjuk a helyi és regionális hatóságokat a politikák végrehajtásába. Miről van itt szó? jobb koordináció az egyes ellenőrző szintek között, átláthatóbb végrehajtás, átláthatóbb eljárások. Nem csak a jó kormányzásra gondolok itt, hanem olyan eszközökre is, amelyek segítik az alapok felhasználását és növelik a részvételt. Köszönöm. De caza del ojo del pres- Köszönöm szépen, ezzel le is zárjuk a spontán felszólalásokat. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak, Hán úr, kérem válaszoljon a különböző felvetésekre a bizottság részéről. Tessék, öni a szó. Äh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a nagyon izgalmas vitát, és szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy néhány szót szóljak a pénzügyi ellenőrzésről. Mindig is hangsúlyozzák ezt a témát, mindig is hallhatjuk azt, hogy egyszerűbbé kell tenni ezt a dolgot, vagy azt is gyakran mondják, hogy azon kell lennünk, hogy a KKV-k is kihasználhassák azt a lehetőséget, amelyet az európai alapokkal nyújtunk, és ezen kívül lesznek az úgynevezett forgó alapok, és így le, a lehetőség lesz arra, hogy a bürokráciát csökkentsük. Arra is szeretnék utalni, hogy az állampolgárok nagy része nemzeti szinten láthatja a bürokráciát. Tehát nem minden bürokrácia Brüsszelből érkezik, hanem ez a bürokrácia idézőjelben egy össz képzőművészeti alkotás a nemzeti tagállamok, illetve az EU részéről. Tehát azon kell lennünk, hogy standardokat fejleszünk ki, de természetesen a nemzeti jogalkotásokat, a sajátosságokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ebben az elvben egyetetek önökkel. A feltételesség elvét is meg kell nézni, de itt arról van szó, hogy minden egyes tagállam, minden egyes régió esetében azonosítani kell azokat az okokat, amelyek késedelmekhez vezetnek a projektek végrehajtásakor. Általában itt, arról, általában itt is pénzről van szó, vagy nem más deficitekhez kötődik ez, ezeket azonban le kell építeni már előzetesen, hogy később a biztos lefolytatását a projekteknek biztosítani lehessen. Ez a kondicionalitás lényege hálás vagyok azoknak, akik a partnerség és fejlesztési megállapodásokra utaltak. Ahogy Olbricht úr is elmondta, ez lehetőség arra, hogy itt erősebben tudjunk a regionális és helyi szinten fellépni. Itt még szükség lesz kiigazításra, hiszen intézményesítettek vagyunk, és azt sem szabad eh, elfelejteni, hogy úgy kell ezeket megvalósítani, hogy ezeket a célközösségeket, hogy ezt a tagállamok is el tudják fogadni, és eh, számítunk az Európai Parlament támogatására, hiszen itt eh, az Európai Bizottság mellett az Európai Parlament, az, a régiók bizottsága és a tagállamok azok, akik fontosak, és meg kell győzni a tagállamokat arról, hogy ezáltal egy érték jön létre, hogyha sokkal többen foglalkoznak a programok kialakításával, hiszen így jobban lehet a célokat azonosítani. Köszönöm szépen a zöld frakció hozzászólását is, amely, akik, amely felszerelésben a növekedéssel foglalkoztak. Szerintem minőségi és mennyiség növekedésre van szükség, mindkettőre szükség van, és hogyha a kutatásra gondolok, akkor az már a minőségi növekedés kategóriájába tartozik. Például, hogyha azon a célkütézésünk van, hogy a megújuló energiaforrásokat növeljük, de az energiahatékonyság létrehozása kapcsán is felmerül a kérdés, hogy a kutatással hogyan lehet elektromosságot spórolni, megtakarítani, készelétben tartani, és akkor felhasználni, amikor szükség van arra. Itt nagyon fontos az, hogy itt is megfelelő módon hatékonyan járjunk el az energia generálása, létrehozása kapcsán. Az is egyeteművé vált, hogy a célokat csak akkor tudjuk elérni, hogyha regionális politikát hozunk létre, egy olyat, amely egész Európa számára egyforma, hiszen hogyha az EU 2020-as stratégiát meg akarjuk valósítani, akkor csak akkor tehetjük meg, hogyha a politikát minden régióba eljutatjuk, de természetesen a helyi sajátosságot is figyelembe kell venni. Még egyszer köszönetet mondok a jelentést Kisztöknek, a kitűnő munkájukért. Elnök, köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Most pedig megadom a szót a két jelentés készítőnek, először is Luhán úrnak két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Szeretnék minden kollégának köszönet mondani, aki felszólalt ma, illetve akik hozzájárultak ehhez a jelentésemhez. Köszönöm szépen a módosító indítványokat is, amelyeket eljutottak hozzám, és remélhetőleg és sikerült is konszenzus találnunk. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat de szeretném kiemelni azt, amit a biztos úr is elmondott, mégpedig azt, hogy a kohéziós politika a befektetések politikája olyan befektetésekkel, amit az emberek befektetünk be, illetve a régiókba. Növelni kell az emberek életkörülményeit minden egyes tagállamban. Hálás vagyok önnek, és köszönöm szépen, hogy támogat bennünket Egyetértünk abban, hogy az befektetés főként az infrastruktúra területén nagyon fontos, hogy a különbözőségeket le lehessen küzdeni az Európai Unió területén. Beszély úr hozzászólására reagálva, ha elolvasta volna a jelentésemet, akkor láthatta volna, hogy ez a jelentés beszél a növekedésről, mégpedig úgy, hogy figyelembe veszi a környezetet is. Ezen kívül megemlítem a zöld gazdaságot is a jelentésemben. Remélem és hiszek is abban, hogy a jelentésem megkapja a többséget, és remélem, hogy az európai kohéziós politika jó úton halad. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Luhán úrnak, most pedig végezetül a második jelentés készítő Manescu, hogy következik ugyancsak két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a kitűnő hozzászólásaikért. Köszönöm szépen a módosítóikat, köszönöm szépen a mai hozzászólásaikat, és a Regiszterbizottságban lezajlott szavazás során támogatást kaptam a jelentésért, az intézkedésekért, amelyeket javasoltam, és örülök ennek a mai vitának is. A munkadokumentumot létrehoztuk azután, amiután találkoztunk a bizottság, a régi bizottságának képviselőivel is. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, és ahogy már említettem a vita elején is, meg vagyok arról győződve, hogy az Európai Bizottság nyitott lesz, és határozott lesz, hogy a régi szakbizottságban megfogalmazott javaslataink ne csak tervként maradjanak meg, hanem valósággá váljanak. Az elkövetkező hónapokban az Európai Unió a jövőbeli kohéziós politikát fogja kidolgozni, mégpedig az EU 2020-as stratégiájának szellemében, hogy ezeket a célokat sikeresen meg lehessen valósítani. Azt szeretnénk, hogyha jó irányítás jönne létre több szinten, az úgynevezett multi-level governance-nek kell létrejönnie, hiszen így lehet fenntartható fejlődést elérni. Köszönöm szépen, Meneszko asszony. Ezzel le is zárjuk ezt a nagyon fontos vitát. És holnap fogunk szavazni 12 órakor az adott állásfoglalásról. És ezzel lépjünk is tovább. A következő napi rendi pont Philippe Juvin jelentése a reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásáról. Ahogyan önök is tudják, a vita során